Üdvözlök mindenkit. Kezdjük is el az ülésünket. Még akkor is, hogyha nem sokan értünk még ide, de azt gondolom, hogy fontos most már elkezdeni, mert így is késésben vagyunk. Nagyon sok módosítás van a napi rendel kapcsolatban, néhányan a kollégák közül hiányoznak, és a kérelmezők közül is. Az első eszmecsere a bizottság munkaprogramjára vonatkozik, Macmillan Scott kolléga részéről, utána a strukturális alapok és a fogyatékkal élők jogai kapcsán van egy petíciónk, aztán ami a Notre Dame de Land repülőtérrel kapcsolatos petíciót illeti, majd a ciprusi szerzői jogok, aztán Magyarországon a korhatár előtti nyugdíj eltördéséről szóló petíció, aztán pedig az állatokon végzett kísérletek kérdése következik. Tehát, mint már mondtam, nagyon sok módosítás lesz a napi rendel kapcsolatban, bejelentett okot, különböző bejelentett okok miatt. Tegnap arra a következtetésre jutottunk, hogy Módosítani kell mind az időpontokat, mind pedig a napirendi pontok vizsgálatát. A módosításokat minden kollégának elküldtük, összefoglalván. Az ötös pont, tehát a spanyolországi tényfeltáró látogatásról szóló jelentést a következő ülésre halasztottuk, hiszen az anyagot még nem sikerült lezárnia a delegáció tagjainak. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a kérdést majd egy későbbi ülésen vizsgáljuk. Ami pedig a környezetvédelmi hatástanulmány felülvizsgálatáról szóló véleményt illeti Kuntis kolléga részéről, ezt ö, délután háromkor fogjuk megvizsgálni a kolléga kérésére. Tehát a 13-assal kezdjük. Ö, tehát két szélmalompark létrehozásáról szól ez az Ustinadleben határmenti régióban. Ez Ezt érdemes elsőként megvitatni. Ami pedig a strukturális alapokat és a fogyatékkal élők jogát illeti a nyolcas napi rendi pontot, nos erről ma délelőtt fogunk beszélni, közvetlenül a 13-as pont után, tehát ez lesz a második vizsgált kérdés. Utána a 9-es és a 10-es pontok ugyanezen pontra vonatkoznak. Macmillan Scott kolléga az első értékelést a petíciós szakbizottság munkájáról körülbelül 3.4.11-kor, tehát a koordinátorok ülése előtt fogja bemutatni. Mint már mondtam, délután háromkor a koordinátorok ülésének a bejelentésével kezdjük, majd pedig Countess kolléga jelentését fogjuk megvizsgálni. Ezek után a Notre-Dame-des-Landes területére tervezett repülőtér petícióival fogunk foglalkozni, a petíciót benyújtók jelenlétében, akik sokan eljönnek, és a 8-as, a 10-es, 15-ös, 16-os, 17-es és 18-as pontokkal kapcsolatban jelennek meg a kérelmezők ma. Más bejelentésem nincsen. Kérném a kollégáktól, hogy fogadjuk el ezt a napi rendet. Zenovszka asszony. Finally I understood nothing. Can you repeat? Elnézést, én ebből semmit sem értettem, elnök asszony. Meg tudná ismételni, hogy akkor mi most a napi rendünk? Sorrendben, hogy milyen kérdéseket sorrendben hogyan fogjuk ezeket venni, hogy megértsem, hogy, hogy hogyan jönnek ezek egymás után. Allora, eh, io ripeto, l'ufficio ha mandato un ordine del giorno. Megismétlem, a bűró elküldte ezt a módosított napirendet minden kollégának. Elsőként tehát a 13-as ponttal kezdjük. Utána a 8-as következik, aztán 9-es és 10-es. 13, 8, 9, 10. Utána Macmillan Scott előadó véleményével foglalkozunk. Aztán jön a koordinátorok ülése. Délután pedig Countess úr jelentésével kezdjük. Kuntis úr jelentésével, majd pedig a 14-essel. Rendben? Kiváló. Második napirendi pont, az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása január 21-22, a korábbi ülés. Ha nincsen ellenvetés, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem. Ami a hár- hármas napirendi pontot illeti, az elnök közleményeit, nos, Szeretném tájékoztatni önöket, hogy Meyer úr arra kért minket, hogy a 1408-as 2011-es és 1457 per 2011-es petíciókat hagyjuk nyitva a boroviai kitermelői tevékenységekről, ha jól értettem, mondja az elnök asszony. Végül pedig A kollégák és a bizottság munkatársainak szeretném bejelenteni, hogy Buszutil kollégánk jelezte, hogy úgy döntött, hogy az Európai Parlamentből lemond, parlamenti képviselői posztjáról lemond, mert a máltai parlament képviselői posztjába megválasztották, és ezért azt gondolom, hogy üdvözöljük, megköszönjük igen komoly és értékes munkáját az elmúlt években, nem csak a petíciós szakbizottság tagjaként, nem csak a titkárság tagjaként, hanem az európai polgároknak is köszönetet kell mondaniuk munkájáért, úgyhogy az egész szakbizottság nevében sok sikert kívánunk neki. Kezdjük tehát az első bejelentett, módosított napirendi ponttal. 1160 per 2009-es petíció Werner Sandig nyújtotta ezt be, nincs itt jelen, éppen ezért a bizottságnak adom meg a szót. Per Kokman úrnak. Good morning. Thank you, Mrs. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság ennek a projektnek az alakulását 2009 óta követő, mikor petíció megjött az EU törvény vonatkozik ez, az e a irányelv negyedik cikke vonatkozik erre. Jelenleg a ebben az eljárásban tartunk, még nem engedélyezték a projektet, és az EI a eljárás a hónap végén fejeződik be. Szeretném röviden válaszolni ezekre a kérdésekre. Az első kérdés felmérés a cseh és a német oldalon. A cseh hatóságok dolga értékelni a projektek. A német hatóságokat értékelték. A német hatóságokat értesítették. A 7 per 5-ös cikknek megfelelően az EIA az irányelv szerint a bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló adatok alapján a helyzetet, és nincsen ö, olyan adat, ami alapján az EIA eljárását hibásnak lehetne értékelni. Az EU törvény megsértés a következő pont, és hogy a biztos tud-e erről a panaszról. A bizottság nem tud panaszról, mert a panaszt a bizottságnak küldték az ötödik kérdés pedig az volt, hogy a projektet támogatják-e EU alapokból, mivel nem engedélyezték a projektet, mivel nem teljesítették. Nem lehet EU alapból támogatni. Ha ez elégséges, akkor köszönöm szépen. Mr. Ja. Ja, úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy sikerül ezzel a 13-as mondta kezelni a napot. A bizottság válaszolt formálisan, és teljesen kielégítő módon, semmi kétség. Olyan projektről van szó, amelynek a hatásai határokon átnyúlnak. Ez olyan ö, projekt a Cseh Köztársaság és Németország határán, amelynek során 18 szélmalom jön létre 135 méteres magasságban. Ez egy madárvédelmi terület, növény- és állatvédelmi terület. Ezért született a petíció ez nem csak a természet védelemre hathat károsan cseh oldalon, hanem német oldalon is. Amikor 135 méter magas szélmalom van, akkor az természetesen elrontja a tájat. Vigyázni kell az ilyen cseh német projektek idegenforgalmi projektek voltak. A természet védelmét szolgálták, ezt figyelembe is kell venni. Másrészt pedig el lehet gondolkozni a természetvédelmi kérdésekről a természetvédelmi területeken. A növény és állatvilágot védeni kell. Számomra az egyetlen probléma az, hogy a bizottság, ha bár jól válaszolt, és ö, egy eljárás kezdeményezett, pontosították a játékszabályokat, a szélmalmokat cseh oldalon fogják felállítani. A cseh köztársaság felelős a rendszer felállításáért. De nagy ellentmondás van. Tudnilik a cseh hatosak értékelése szögesen szemben áll a német hatosak értékelésével nem mondhatjuk azt egyszerűen, hogy meggyőzőbbnek kell lennie az egyik félnek, hanem nyilvánvaló az ellentmondás a német és a cseh értékelés között. Felmerül a kérdés, hogyan lehetséges ugyanazok az európai irányelvek, az európai követelmények, hogyan vezethetnek ilyen ellentétes eredményekhez? A bizottsághoz fordulok. Mit is tettünk? Tehát itt azt látjuk, hogy az építkezés cseh oldalon történt, és mi történik akkor, hogyha két tagállamban ennyire eltérnek a vélemények? Léteznek szakvélemények, léteznek. Itt egyéb vélemények is itt foglalkozunk az irányelvek betartásával, tehát hogy a környezetvédelmi előírásokat betartják, és főleg ilyen határokon átnyúló projektek esetében legyen még egy olyan szervezet, amely itt igazságot tesz. A cseh oldal politikailag elérte hogy felépítsék ezt a szélerőművet. Tehát mi csinálunk egy olyan esetben, amikor két tagállamban teljesen más a szakvélemény a környezetvédelem tekintetében és a környezeti elviselhetőséggel kapcsolatban. A második kérdés, és ez a szélerőművénél nagyon fontos, hogyha a projektet engedélyezik, és utána folytatódik az eljárás, akkor Ólag kiderül, hogy voltak hibák, hiányosságok, akkor viszont ki kell jelentenünk, hogy a szélerőműveknél általában egy fél évig tart az építkezés. Akkor ott állnak ezek a propellerek, és ténylegesen már nem lehet legalábbis józan észre elmozdítani őket onnan. Ilyen projektek esetében ahol nagyon hamar megvalósítható egy projekt, nem lenne igazából ajánlatos, hogy nagyon gyorsan legyen egy vizsgálat? Hiszen nagyon hamar felépül a létesítmény, és utála, utólag nem nagyon lehet már mit korrigálni. És akkor utána már maximum büntetés lehet fizetni. Ez lett volna a második kérdésem. Tehát a bizottság hogyan garantálhatja azt, hogy nagyon pontosan megvizsgálják az ilyen projekteket, ilyen intézkedéseket, hiszen itt utólag már nem nagyon lehet mit foltozgatni. A harmadik kérdésem, milyen lehetőségei vannak itt az állampolgári kezdeményezésnek? Itt állami hatóságokról beszéltem, amelyek érintettek, még egyszer elmondom, extrém eltérő vélemények vannak. A harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy az állampolgári kezdeményezések mit tehetnek itt? Tehát bevonják az állampolgárokat. Mit, mit érhetnek el az állampolgárok, hogyha az a véleményük, hogy a hivatalos szervek teljesen más, hogy ítélnek meg egy adott helyzetet, mint a hatóságok. A negyedik kérdésem a cseh köztársaságra vonatkozik, tehát a cseh köztársaság létre akar hozni egy szélerőmű parkot, és az Európai Uniótól még nem kapott erre pénzügyi támogatást. Azonban összefoglalásképpen megállapíthatom, hogy eh, foglalkozunk kell a bizottságunkban azzal, hogy hogyan eh, bánunk a környezetvédelmi hatástanulmányokkal, amikor eh, két tagállam közötti határterületről van szó. Tehát itt a lehetőségek nem optimálisak, és nem mindig célra vezető az, hogy a döntési kompetencia csak is egy tagállam kezében van, hiszen ebben az esetben a másik tagállam diszkriminálva érezheti magát, amennyiben ennyire szélsőségesen eltérnek a vélemények. Köszönöm. Jár. Köszönöm szépen, Jár úr. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének, Kakman úrnak. Tud-e válaszolni azokra a kérdéseket, amelyeket járó feltett? Tessék. Köszönöm szépen, mint ahogy mondtam, ez a projekt az EU törvény értelmében kell megvalósuljon. A cseh hatóságok kell felmérjék, értékeljék a projektet. A német hatóságokat értesítették a projektről, és a német ö, ö, fél részt vehet a folyamatban. Ő, és ezt amennyire tudjuk, meg is teszik. Jelen voltak a nyilvános vitám, amelyet szerveztek idén februárban, és ott el is mondták véleményüket. Hogyha a bizottság panaszt kap, akkor természetesen mélyebben belásunk az ügybe. Már most is elkezdtük, de a német értékelés még nem értékelés, mert nem az EU szabályának megfelelően történik. Ez az első kérdésre a választ, ami a ö, projekt lezárását illeti. Még nem kapott engedélyt a projekt, nem létezik. Habár arra számítunk, hogy a cseh hatóságok ö, a el kell készíteni a végső értékelést arról, hogy ennek milyen kihatásai vannak. A bizottság egyelőre semmilyen törvénysértés, jogszabálysértés nem tapasztalt. A cseh hatóságok döntenek. A hatástanulmány ismeretében a konklúziók alapján a bizottság képes lehet fellépni az kapcsolatban, hogy van-e valami, ami nem stimmel ebben, ami a polgári mozgalmat illeti. Ezt üdvözli a bizottság, de egyelőre úgy ítéli a bizottság, hogy minden szabálynak megfeleltek. A német nyelven minden dokumentum megvan, a német hatását értesítették, hogy mikor lesz a nyilvános vita, és a polgárok Őnak, polgárok élhetek a jókkal, hogy részt vegyenek. Köszönöm. Yeah. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak is a választ. A bizottságnak igaza van. A döntés még nem született meg. A bizottság is ugyanezt mondja. Tehát a hónap végéig várunk a döntésre. Csak is akkor lehet panaszt tenni egy döntés ellen, amennyiben az már megszületett. A kérésem vagy a követelésem az, hogyha megszületik a döntés, és minden amellett szól, hogy a cseh oldalon, a cseh köztársaságban lesz politikai döntés a szélerőmű mellett, és akkor nagyon gyorsan meg kellene ezt vizsgálni, hiszen nincsen két év arra, hogy megvizsgáljuk a dolgot, hiszen ezt a szélparkot utána felépítik. És igazából akkor már nem lehet semmit sem csinálni. Tehát ez lenne az első kérésem. Azonban a bizottságot úgy értettem, hogy kész arra, hogy megvizsgálja a német panaszt. Másodszorban el kell mondanom, hogy néha a hitünket is elveszthetjük. Egyrészt nagy ráfordítással a tagállamokkal közösen definiáltunk természetvédelmi területeket. Nagyon jó párbeszéd is zajlott, És hogyha egyrészt meghatározunk, hogy mit szeretnénk védeni, akkor az építési intézkedéseket egyszerűen nem szabad engedni. Ez egy alapvető kérdés. Tehát, hogyha lehetséges, akkor igazából minek a természetvédelmi területek létrehozása? Természetvédelmi területeken bizonyos építkezés, bizonyos létesítmények legyenek betiltva. Főleg akkor, hogyha ezt a természetvédelmi területet a határ mindkét oldalon elfogadja a lakosság. A két ország közötti kommunikációt javítani kellene, de ez egy másik történet. De elvileg a bizottság kijelentette, hogy a dialógus már EU jog talaján lezajlott, és ki kell várni, amíg megszületik a döntés, de én ezt a petíciót most nyitva hagynám, addig, amíg megszületik a döntés utána pedig adott időben újra tárgyaljuk a dolgot. De a bizottságot szeretném még egyszer felszólítani, hogyha megszületik a döntés úgy, hogy felépíthető legyen a szélpark, akkor a bizottság utána nagyon gyorsan vizsgálja meg a beérkezett panaszokat, hogy tényleg minden az európai jog alapján történt. Köszönöm. Nos, a petíció továbbra is nyitva áll. A bizottság ellenőrzés kell végezzen egyes pontok ügyében. Várjuk meg, hogy Járó mondta, hogy a bizottság naprakész legyen a helyzettel kapcsolatban. Minden esetre ki kell válni bizonyos határidőt, és akkor fogjuk kérni a bizottságot, hogy adja meg a válaszokat, amelyeket kértünk a polgárok nevében. Ezt a pontot tehát lezárhatjuk, most pedig áttérhetünk a következő pontra, amely, mint mondtuk az előbb, a nyolcadik pont Klein Judit magyar Állampolgárt a benyújtott petícióról van szó. Klein asszony jelen van, megadom a szót neki, hogy mutassa be a petíciót. Köszönöm. Öt perc. Thank you very much. Köszönöm szépen a petíciónk a strukturális alapok rossz használata abban, hogy szegregálják a fogyatékkal élőket. Ez azért történik, mert sok 100 millió eurót nem arra fordítanak, hogy a helyi közösségükben élhessenek. Az EU ratifikálta a fogyatékkal élők jogairól szóló egyezményt. Ez az EU jogrendszerének a része saját közösségbe kell éljenek az illetők. Az EU strukturális alapjainak felhasználása másra az EU szabálynak megsértése. Hadd mutassam be, hogy egyesek mit gondolnak erről, fogyatékkal és a legjobban ehhez a fogyatékkal élők e, értenek, ők a szakértői, ők tudják, hogy mire kell fordítani ezeket az összegeket Ők az érintetek, és önök, akik tehetnek valamit. Szeretnék egy rövid filmet, egy klippet. Nem tudom, hogy hogyan lesz ez látható. The lights? Yeah.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 într-un orfelinat unde ei bătaie, injecții și mai multe chestii. Ja mislim da bi bilo najbolje da ne ulažu u institucije i da ne ulažu u obnovu institucija, već da ulaže u zajednicu i da se u zajednici naprave službe podrške koje bi same osobe sa invaliditetom mogle doći i tražiti neku pomoć i uslugu koja mu u tom trenutku treba.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 So we are... Uh, Azt kérjük, hogy hagyja nyitva a petíciót a szakbizottság, a költségvetés ellenőrzési ö, szakbizottságtól is ezt kértük. Köszönöm. For the commission. A bizottság nevében Ralph Nichol úr kap szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget kapok kommentálni ezt a kérdést. Érzékeny, bonyolult kérdésről van szó, olyan kérdésről, amelyel a bizottság foglalkozik, az utóbbi öt évben is foglalkozott, de nagyon kevés időt kaptam, hogy bemutassam csak egy néhány percet, hogy az Európai Bizottság milyen lépéseket tehát a jelenlegi programperiódus a következőben. Szívesen megküldöm írásban, részletesebben, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Először is ami a politikai fejlődést illeti ezzel kapcsolatban. Nemrég 2008-2009-ben, amikor az akkori foglalkoztatási szociális ügyek biztosa Vladimir Spédla biztos megrendelt egy jelentést egy szakértői csoporttól átmenet az intézményi rendszerből a közösségi rendszerbe, témakörben akkor már ez szerepelt a politikai ütemtervben. Tehát 2009-től feltétlenül. Szeretnék áttérni arra, hogy ennek milyen hatása volt a strukturális alapokra. A jelenlegi időszakban, amely 2007-ben kezdődik, a rendelkezésre álló eszközöket az infrastruktúrára terveztük be, valamint az egészségügyre. a régió főigazgatóság úgy látta, hogy lehetőleg eh, az átmenetre kell koncentrálni eh, a felhasználásban az intézménytől a közösség felé. A eh, bizottság aktív volt Bulgária és Magyarország esetében, amelyek szerepelnek itt a petícióban is hogy a projektek, amelyeket támogatunk, véghez mehessenek. Bulgáriában például a vitát folytatunk a nemzeti hatóságokkal, és most Bulgária integrált megközelítést követ a gyermekekkel szemben. Ez a petícióban is szerepel, és egy általános stratégiát kezdett el megvalósítani, amelynek az alapja a közösség lenne. Ez 15 évre terjed ki a fejlesztési alapokat megfelelő lakhatás biztosítására és az infrastruktúra biztosítására fordítják, hogy megfelelő körülményeket kapjanak nem intézményben, hanem a közösségükben a fogyatékkal élők. Magyarország esetében, amelyet jól ismer a petíció benyújtója, vannak új fejlemények az átmenet aspektusából. A bizottság 2009-ben vizsgálta a helyzetet, és azt láttuk, hogy nincsen világos stratégia ezért ajánlást tettünk a magyar hatóságoknak, hogy egy stratégiai dokumentumot állítsanak elő a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, főleg azokkal kapcsolatban, akik nagy intézményben élnek. Szemináriumokon vette részt a bizottság Magyarországon, és megkeresett szakértőket, akik adhok csoport keretében dolgoztak Spidla biztos megrendelésére a hatosokkal együttműködünk annak érdekében, hogy az alapokat megfelelően használják fel az intézményi átalakulás célja. Egy új nemzeti hatóság jött létre, és ez a szervezet részt vesz a megfelelő infrastruktúra kiépítésében. Nos, ezt tettük a két országban a jelenlegi tervidőszakban. megpróbáljuk biztosítani az alapokat arra, hogy a következő tervidőszakban folytatódjék ez a munka a vonatkozó eh, rendelet szól is erről, eh, finanszírozni eh, fogunk egyes tevékenységeket, azokat, amelyeket az átmenetet segítik. Talán ismerik a képviselők a strukturális alapok csomagot, csomagnak azt a felhasználását, amelyet ex anténak nevezhetünk. Van egy ex ante feltételrendszer, meg kell felelni a fogyatékról szóló ENSZ egyezménynek. Ezt követniük kell a tagállamoknak a jövőben, hogyha EU alapokat akarnak felhasználni ezt a tanács még nem teljes mértékben támogatja, de a bizottság és a parlament igen nem csak jogi alap szükséges, hanem iránymutatás is, hogy hogyan valósuljon meg. Még két megjegyzés van a Spidla munkacsoport, amely közös európai iránymutatást dolgozott ki, és a strukturális alapok felhasználásáról is egy iránymutatást. Ezek megjelentek, Andor biztos írta alá az előszót ezekben. Ő saját belső eljárásrendünket most dolgozzuk ki. Nehéz kérdésre nézzük, hogy az egyezmény milyen implikációkkal jár. Minden intézményt nem tudunk finanszírozni, ha igen, ha finanszírozunk, melyeket. Ez komoly kérdés. Végezetül visszatérve a másik két esetre, Románia és Szlovákia, mely szerepel a petícióban. Kértük az irányítóhatóságot, hogy pontosítsa, milyen projekteket finanszíroz. Várjuk az információt Szlovákiából. Románia esetében azt mondhatom el, hogy 50 projekt van, amely a célcsoportként a fogyatékosokat jelölte ki, vannak a szociális központok, multifunkcionálisak, valamint vannak olyan központok, ahol ott lakással gondozzák a fogyatékkal élőket a cél az, hogy az ilyen nagy intézményekben az emberi jogok ne sérüljenek, ne legyen embertelen bánásmód. Ha erről van konkrét információ, akkor kérem, hogy a petens ezt nyújtsa be illetve megoldás a bizottságnak panasz benyújtani konkrét esetekkel, hogyha olyan projekteket finanszíroznak, amelyek szerintük embertellen bánásmóddal függenek össze az illető intézményekben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Danoka asszonynak adom meg a szót. Thank you. First of all, I, I... Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném üdvözölni a kérelmezők szándékát a fogyatékossággal élők érdekében. Ez a petíció nagyon fontos ér számunkra is, hogy a diszkrimináció ellenes horizontális direktíven irányelven dolgozzunk. Ide tartozik természetesen a fogyatékosság alapján történő diszkrimináció tilalma is. A probléma a tanács előtt van, nem a bizottság előtt, és a tanács nem akar ilyen irányelvet. Mi az ENSZ alapokmányára is utalunk, illetve ENSZ egyezményekre, amelyek tiltják a fogyatékosság alapján történő diszkriminációt. És ez probléma hogy a tanács ellenzi a szándékot. Én támogatom azt, hogy a strukturális alapokból is szálljanak ilyen célokra forrásokat. A bizottsághoz intézett kérdésem a következő lenne. Említette Magyarországot, említette Romániát, Szelektív megközelítés alapján dolgoznak bizonyos országokban, vagy az összes tagállamban dolgoznak, és van-e elég eszközük, hogy kiderítsék a ilyen jellegű visszaéléseket. De most elnézést kérek, de nekem nem szavazni. Köszönöm, Gönc asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány szót szólni. Magyar vagyok, pszichiáter vagyok, és szociális miniszter voltam korábban. Ami nagyon fontos történelmi perspektívában, az az, hogy számos közép-kelet-európai országban az egyetlen lehetősége annak, hogy fogyatékossággal, illetve mentális problémával élő emberekkel megfelelő módon bánjunk, óriás intézményekbe kerültek ezek az emberek. Ezeknek az országoknak nagyon fontos az, hogy ilyen közösségi gondozásba fektessenek be strukturális alapokat. Hiszen eh, vagy családban maradtak a fogyatékossággal élők az állami segítség nélkül, vagy óriási intézményekben. És ezekben pedig elég gyakran sérültek az alapvető jogaik. Ez a kép eléggé világosan megmutatja az intézményekben jelentkező problémákat. Nagyon fontos az ex ante feltételek megvizsgálása, mielőtt egy adott tagállam kialakít egy stratégiát, hogy közösségi gondozást alakítson ki. Nagyon fontos, hogy legyen stratégia, mielőtt bármit is jóvá hagynak. Hogy a strukturális alapokból lehessen ilyen célokra forrásokat elkülöníteni. De nagyon fontos a társadalomban a tudatosítás. Az emberek ezekben az országokban úgy gondolják, hogy ez a megoldás. Tehát, hogy ilyen óriási intézményekbe fektessenek be. Azonban én polgármesterekkel is találkoztam, és a polgármesterek álmai között az is szerepelt, hogy a strukturális alapokat ilyen célokra szánják óriás intézményeket akartak, ahol idősekkel foglalkoznak, időseket gondoznak, fogyatékossággal élőket gondoznak, hiszen a közösség számára ez munkahelyeket is jelent. Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. Nagyon fontos az, hogy átláthatóság legyen ebben az értelemben. Nagyon fontos, hogy tényleges adatokkal rendelkezünk, hogy mire mit költenek. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a költés összeegyeztethető-e az antidiszkriminációs irányelvel, az ENSZ egyezményekkel. Nagyon fontos kezdeményezés az, hogy tényleg figyeljük meg, hogy mi zajlik ezekben az országokban, a strukturális alapokkal. Én szorgalmaznám, hogy a bizottság adatokat gyűjtsön, hogy nagyon szigorúan vizsgálja meg ex ante a helyzetet, nagyon alaposan vizsgálja meg, hogy mire költik a forrásokat, hogy megfelelő módon bánnak-e a fogyatékossággal élőkkel, a szellemi fogyatékossággal élőkkel. Meg kell vizsgálni az állam jó szándékát is, hiszen nagyon lényeges a motiváció, hogy a helyi közösség megfelelő motivációban rendelkezzen is a vezetői is. Az Európai Uniónak ebben a tekintetben nagyobb felelősséget kellene vállalnia. Mindenképpen támogatom azt, hogy folytassuk az ügyet. Nagyon fontos, hogy adatok legyenek, és nagyon fontos, hogy világos szabályok legyenek a következő MFF-ben is. Köszönöm szépen. Sztárav Szaragut asszony. Muchas gracias. bueno, Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék kiemelni. A kollégám említette, hogy az ENSZ egyezményére hivatkozunk, mivel nincsen saját jogszabályunk. Nos, ez nem igaz. Az Európai Unió aláírta ezen ENSZ egyezményt, tehát ez a mi jogi eszközeink, eszköztárunk részét képezi. Éppen ezért az ENSZ egyezménye számunkra is referencia. És ezen referenciára kell nekünk a jövőben építenünk. Ami az ex ante feltételességet illeti, valóban a parlament ezt támogatta, ami pedig a, nem, a, a fogyatékkal élők diszkrimináció mentességének a horizontális jellegét illeti, ez is jelentős, és azt gondolom, hogy a következő pénzügyi keretben foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. A probléma az, hogy a tanács azt gondolja, hogy ez ö, esetleg fel fog hígulni az egyezményben, de az ENSZ egyezményben a hozzáférhetőség kérdésével kapcsolatban talán nem lépünk fel eléggé egyetemen. Nos, láthattuk a videón is, hogy minden ilyen petíció mögött személyek, emberek vannak. Láthattuk ezt a román fiatal nőt, ezt a horvát fiatal hölgyet, és látjuk, hogy mekkora problémákról van szó, úgyhogy örülök annak, hogy a bizottság foglalkozik a kérdéssel, és azt szeretném, hogyha ezt a petíciót nyitva hagynánk azért, hogy minden szabálytalanságot meg tudjunk vizsgálni. Európa és az Európai Parlament nem engedheti meg magának, hogy az alapvető jogokat megsértsék, hogy diszkriminálják a fogyatékkal élőket. Valóban nagyon sokan kérik, hogy önállóan élhessenek a fogyatékkal élők azt szeretnék, hogy mint minden más ember saját maguk dönthessenek arról, hogy mikor akarnak utazni, sportolni, egyetemre járni, bármit tenni, hogy saját maguk szervezhessék meg önállóan az életüket. Igaz, hogy néhány súlyos fogyaték miatt intézményben kell valakit ellátni, a nem nagyon súlyos fogyaték lehetővé teheti azt, hogy otthon foglalkozzanak az illetővel, de hogyha valamilyen nagyon súlyos fogyatékról van szó, akkor esetleg ö, nappali intézményben lehet ellátni az illetőt, vagy hogyha még súlyosabb a fogyaték, akkor pedig bent lakásos intézményben. Tehát természetesen mindig ezt figyelembe kell venni, és a gazdaság és a gazdasági tényezők is ö, ebből a szempontból ö, számítanak tudjuk, hogy a gazdasági válsággal, az európai recesszió miatt ami a fogyatékkal élők helyzetét illeti, ezzel kapcsolatban nem sikerül előrelépni. Az, hogy intézményeket bezárjunk, vagy vagy hogy ne lássunk el fogyatékkal élőket. Nem, nem tudjuk elfogadni azt, hogy a gazdasági válságra hivatkozván ilyen szempontból bármilyen visszalépés lehessen, lehetővé válhasson. Mindenképpen garantálnunk kell az egyenlő esélyeket, hogy mindenki ugyanolyan lehetőségekkel élhessen, és pont a válság idején kell bizonyítanunk azt, hogy az ENSZ egyezményét betartjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Bagó úr. Köszönöm a szót, elnök asszony akkor én is úgy kezdeném, ahogy a magyar kollégám miniszterasszony kezdte. Én is magyar vagyok, én jogász vagyok, és a korábbi életemben egy olyan önkormányzatnál voltam vezető, amely hasonló jellegű intézményeket tartott fent. És ezért mondom azt, hogy egy, egy társadalom, egy ország fejlettségét és szociális érzékenységét mi, mi sem mutatja jobban, és mi sem minősíti jobban, mint az, hogy a fogyatékkal élőkkel hogyan bánik, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszerét hogyan tartja fel, illetve hogyan működteti. Ezért eh, én úgy gondolom, hogy eh, eh, Kósa magyar képviselő úr kérésének megfelelően azokat az információkat, aki ugye magyar képviselő és fogyatékkal élő szintén az Európai Parlamenten, azokat az információkat azért hozzá kell, hogy tegyem a vitához, amik szerintem Magyarország szempontjából fontosak. Hiszen a bejátszásból is látszott, hogy Bulgária és Magyarország vonatkozásában azért szerintem kicsit más a helyzet, mint mondjuk Románia és Horvátország vonatkozásában, ahogy a bizottság is elmondta, Eh, vannak új fejlemények, a 2009-es eh, vizsgálat óta, a Spidla biztos eh, tevékenység óta Magyarországon egy új nemzeti hatóság jött létre, és a magyar kormány 2011-ben elfogadott egy új 30 éves stratégiát a civilekről, illetve azokról a témákról, ahol maximum és azokról az intézményekről, ahol maximum és kivételesen 50 fős lehet egy lakóintézmény. Ugye az eddigi pályázatok, tapasztalatok és beszámolók alapján ezt a számot Magyarországon sehol sem érik el az új lakóközösségek, illetve a bentlakásos gyermekjóléti gyerekvédelmi intézmények átalakítására 1500 embert érintve mintegy 15-20 intézmény esetében várható változás a következő években az idei pályázati források alapján. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország tekintetében már azért kicsit változott a helyzet, a kifogásolt gyakorlat az akkor született, amikor 2008-2009-ben a nagy létszámú intézmények felújítására akart az akkori magyar kormány milliárdokat szánni, és az akkori NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség gyakorlatát vették figyelembe. Erről egyébként a petíció beadója, az Open Society Institute támogatásával 2010-ben egy dokumentum is született. Úgyhogy összességében én úgy látom, hogy Bulgária, Magyarország tekintetében ez a petíció véleményem szerint okafogyott. Szlovákia esetében ugye a, bizottság vizsgálja még az adott helyzetet, és Románia az, amely ország vonatkozásában tekintettel arra, hogy a tanács hogy áll hozzá a kérdéshez, és egyébként a, román kormány hogy áll hozzá ez a kérdéshez, mindenféleképpen ezt az ügyet szerintem is folytatni kell álláspontom szerint, jogi álláspontom szerint valóban valós megoldást kell, és valóban Románia vonatkozásában egy nagyon valós problémáról van szó Azonban eljárásjogilag tekintettel arra, hogy a petíció több országot megnevez, én úgy gondolom, hogy a petíciós bizottságnak a továbbiakban sajnos nincsen hatásköre arra, hogy ezt a kérdést megoldja, úgyhogy én a petíció lezárását javaslom azzal a kiegészítéssel, hogy a petíciós bizottság eh, forduljon az ügyben eh, a bizottság jogi szolgálatához, és Románia vonatkozásában igenis eh, tegyen észrevételeket. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Martinez Martinez. Martínez Martínez képviselő. Ez a téma igen bonyolult. Mindannyiunkat meghatott, amikor láttuk a képernyőn a vetített képeket. Nagy érzelmeket vált ez ki. Olyan témáról van szó, amely személy szerint legtöbbünket érint. Én személy szerint sok olyat ismerek, akiket érint az ilyen probléma. Olyan személyeket, akiket ez a mindennapi életben érint. És gondolom, hogy a közeli, távolabbi környezetünkben mindannyiunknak van olyan ismerőse, akit érint az említett problémák egyike. Szeretnék megosztani önökkel egy gondolatot. A bizottság válaszolt, Érdekes, megtűnik a válasz. És meg is nyugtat. Tudnék, a bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ez szerepel a napi rendjen. Azt is látom, hogy mint sok esetben nagyon más a helyzet attól függően, hogy melyik országban vagyunk az Európai Unióban. Talán azért, mert más rendszereket örököltünk meg. Meg kell találni a megfelelő megközelítés. Nagyon szigorú elveket kell követni, de meg kell érteni, hogy nem lesz egységes megoldás pragmatikusan kell megközelíteni szerintem ezt a kérdést, hogy hogyan lehet a szigorú elveket megvalósítani. Országomban és más szomszédos országokban olyan helyzetet örököltünk, hogy az utóbbi 30 évben egyes jogokat eh, sikerült beazonosan egyes csoportban vannak, amelyek korábban nem bírtak ezzel. 40 évvel ezelőtt, hogyha valaki fogyatékkal élt, akkor egyszerűen elhelyezték. Egy percig eszünkbe nem jutott, hogy ez az embercsoport jogokkal ö, rendelkezhet, állampolgári jogokkal. Egyszerűen parkolópályán voltak. Például a nők jogai fokozatosan jelentek meg, ugyanez a homoszexuálisokkal különböző marginalizált ö, csoportokról van szó, ö, akik diszkrimináció áldozatai voltak évszázadokon keresztül. A kontinensünk szociális fejlődésen ment keresztül, és ö, sikerült jogokat azonosítani egyes embercsoportok számára, amelyek eddig nem kapták meg ezeket a jogokat, az egyenlőséget, amelyet meg kellett volna kapjanak. a mentalitás jelentős mértékben változott. Úgy gondolom hát, konkretizálni kell ezeket a jogokat. Intézkedéseket kell hozni, de nem szabad szem elől téveszteni, hogy az érintett személyek érték el, hogy a jogaikat elismerjék. A nők harcoltak a jogaikért nőkként. A homoszexuálisok vívták ki a homoszexuális jogokat, és a fogyatékkal élők érték el, hogy saját maguknak legyenek jogaik. Tehát így ébredünk tudatára annak, hogy melyik csoport mely jogának elismerése fontos. Van valami, ami különösen érdekel, bánt abban a petícióban, amely előttünk van. Készen vagyok arra, hogy ezen dolgozzunk, mert előre kell lépnünk. De úgy vélem, hogy a józanész kell irányítson. A józanész az nem azt jelenti, hogy mechanizmusokat törlünk, hatástalanítunk, egymással szembeállítunk. Nem, ezeket össze kell egyeztetni. Az egyik felszólaló, egy hölgy előttem mondta, azt, ami szerintem nyilvánvaló. A fogyaték nem egy Séges. Különböző szintek vannak. Egyes esetekben csak egy megoldás van, az, hogy internálják az illetőt egy intézménybe, csak hogyha elhelyezik az illető személyt az intézménybe, az, az is jelentheti, hogy rosszul bánnak vele. Ez elfogadhatatlan. Minden intézménynek be kell tartani az emberi jogát, az ember alapvető méltóságát, ha fogyatékos is. Természetesen ez két különböző dolog. Természetesen a társadalomnak meg kell győződni afelől, hogy nem sérül a méltósága azoknak, akiket ilyen intézménybe helyeznek el. Nem lehet megszabadulni a törékeny részétől a társadalomnak, csak azért, mert nem tudnak védekezni. Azt hiszem, ezzel mindenki egyetért. A társadalomban kell megtalálni az integráció módját és azt mondják ki itt a petícióban, hogy legyen illegális az intézmények építése, újjáépítése. Nem, a kettő párhuzamosan kell haladjon. Még valami, ami nélkülözhetetlen, és ezt tesszük is az országunkban, a dependenciáról, függőségről szóló törvény. Tehát anyagilag segíteni kell a rászorulókat. Gondolom, Gondolok itt a nőkre, akik például meg voltak fosztva a munkától és a munkajövedelemtől. Azért, mert a elsősorban fogyatékosokkal kellett foglalkozzanak. Ezeket a nőket elismerték a maguk szerepében. Központokra utaltak egyesek. Ezek között vannak állami és magán központok is. Vannak olyan szociális intézmények, néha egyházi intézmények, néha szövetkezeti intézmények, családok működtetik őket. Nos, mindez létezik, és teljesen kielégítő módon is működhet. Amikor nem jó a működés, akkor természetesen fel kell lépni. Engem az aggaszt, mint ahogy kezdtem mondani, ebben a petícióban a követett megközelítés. Azt mondja ki, hogy az Európai Unió támogatási intézménynek legyen illegális. Van itt a család segítése, van itt, ne feledjük el magának a fogyatékkal élőnek a támogatása is. Van, aki integrálódni akar a társadalomba. Nem automatikus. Nem mondhatjuk ki, hogy meghatározásánál fogva az intézmény támogatása illegális legyen. Legyenek összeegyeztethetőek a három terület indokolható intézkedései. Természetesen vannak túlkapások. Ezeket büntetni kell de a túlkapások miatt nem lehet szemet húgyni a jó példák felett. Három irányt mutattam, ezeket nem lehet ignorálni, egyiküket sem. Ezért mondtam, ez a téma súlyos, komoly téma, maradjon nyitva a petíció, a bizottság informáljon az ügy alakulásáról. Köszönöm. Köszönöm. Paska úr. Uh, Madame le Président, chers collègues, uh, Kedves kollégák, elnök az, hogy nem ismerem a szociális intézménynek a mechanizmusát Romániában, Bulgáriában, Magyarországon, de az Európai Bizottság szociális szolgáltatása foglalkozik Szlovákiában, és azt mondta, hogy a jó gyakorlat példája. Elképzelhető, hogy országunkban még többet tehetünk a fogyatékkal élők számára. Biztos vagyok benne, hogy a szlovák kormány minden jó gyakorlatot fel fog használni, hogy javítsa a fogyatékkal élőknek nyújtandó szolgáltatásokat. Köszönöm szépen. Ezért Thank you, Mr. Jár. Köszönöm szépen, Jár úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kérelmezőknek is eszmefutatásaikat, hiszen nagyon fontos témával foglalkoznak. Néhányan, akik előttem felszólaltak, már említették is, hogy a társadalomban is létre kell hozni egy változást. Egyszerűen meg kell változtatni az emberek gondolkodásmódját abban a tekintetben, hogy hogyan bánnak a fogyatékossággal élőkkel. Korábban ezeket az embereket elszigetelték. Most viszont az integrációról van szó. Saját hazámban is vannak fáradozások, hogy például teljesen normális iskolába járjanak ezek az emberek. Nagyon fontos az, hogy az iskolában kezdődjön, hiszen itt csatlakoznak a társadalomhoz, a fogyatékossággal élők. Én is támogatom azt, hogy nyitva tartsuk a petíciót, és állandóan megfigyelés alatt kell tartani a helyzetet. Tehát monitoroznunk kell a helyzetet. Ah, De itt három lehetőséget szeretnénk megemlíteni, hogy hogyan lehet fogyatékossággal élőket integrálni. Az első a családon belül. A legjobb, hogyha a családon belül működik ez, itt természetesen támogatást is adnunk kell. Nagyon fontos az, hogy ezeknek a családoknak saját lakásuk legyen. Németországban létezik egy modell, ez az úgynevezett gondozott önállóság, tehát önállóan laknak, a fogyatékossággal élők azonban figyelnek rájuk. Ez általában egy olyan lakóközösség, ahol mindenkinek megvan a saját magánélete, azonban a gondozók is jelen vannak. A második megoldás az az, hogy különféle otthonokban helyezzük el az embereket. Ez természetesen a fogyatékosságtól függ. Az élet nem fekete és fehér. Nyilván lesz köztes megoldás is. Nagyon lényeges azonban az, hogy figyeljünk arra, hogy a fogyatékossággal élők megkapják azt az esélyt, hogy az úgymond normális társadalmi életben részt vegyenek. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy megadjuk nekik ezt az esélyt. Nem fontos téma ez. És itt amennyiben a megfigyelésről, a nyomonkövetésről van szó, a monitorozásról, akkor nem csak azokat a tagállamokat kellene bevonni a folyamatba, amelyekről most itt szó van, amelyek szerepelnek a petícióban, hanem az Európai Unió összes tagállamában kell megváltoztatni az emberek gondolkodásmódját. Tehát itt a témát természetesen tovább kell nyújtani az érintett szakbizottságoknak is, hiszen nagyon fontos témáról van szó. És ezt a dolgot pedig eh, életben kell tartani. Mondjuk úgy, hogy eh, itt az esetleges eh, burjánzásokat le kell vagdosni. Köszönöm. One minute to Mr. Bago. Köszönöm szót, elnök asszony. Igen, itt menet közben konzultáltunk a képviselőtársaimmal, és amennyiben egy ilyen monitoring folyamatot valamennyi országra kiterjesztve lehetne kezelni, akkor én revidálom az álláspontomat, és támogatom azt, hogy nyitva maradjon a petíció, és egy visszacsatolásképpen akkor nézzük azt meg, Eh, hogy hogyan tudunk együttműködni akár a bizottság jogi szolgálatával, különös tekintettel arra, hogy addig meglátjuk az, elkövetkezendő időben esetleg a tanácsban elő lehet -e mozdítani eh, valamilyen irányba. Azt hiszem, hogy ebben mindenképp társam egyetért, és eh, ebben közösen fel tudunk lépni. Köszönöm. Most egy percre visszaadom a kérelmezőnek a szót. Nagyon szépen köszönöm az összes megjegyzés nagyon hasznos volt, és úgy érzem, hogy támogatást kap a petíció. Szerintem ez nyilvánvaló, mármint az, hogy a legtöbb fogyatékossággal élőnek intézményekre van szükségük. A mi feladatunk pedig az, hogy bemutassuk azt, hogy nem kapják meg a megfelelő intézményeket. Nagyon fontos az, hogy ne kerüljenek kirekesztésre ezek az emberek. Nagyon fontos az, hogy a fogyatékosságuktól függően megfelelő gondozásban részesüljenek, hiszen ha nem, akkor ez az alapvető emberi jogok megsértése. A társadalomtól nem lehet izolálni a fogyatékossággal élőket. Minden eh, a támogatáson múlik, hogy milyen fajta támogatást kapnak az emberek, milyen mennyiségben kapnak támogatást, gondozást, annak érdekében, hogy a saját közösségükben fogyatékosságukkal együtt teljes életet éljenek. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a felszólalást, és most úgy gondolom, hogy ez a petíció nagyon jó kifejezésre juttatja azokat a gondokat, amelyek foglalkoztatnak minket, és mindenképpen megérdemlik a további figyelmünket is. Egyhangulag hallottuk azt a kérést, hogy maradjon nyitva a petíció, és szerintem nincs is más megoldás. Ami pedig most ránk vonatkozik, ne a nemzeti hatóságokkal beszéljünk, hanem a megfelelő európai szervekkel, amelyek természetesen kapcsolatban állnak a nemzeti hatóságokkal. Meg kell vizsgálnunk, hogy a petícióban szereplő panaszokat hogyan orvosolják hiszen itt a tagállamok saját jogalkotása dönt arról, hogy hogyan gondoskodik a fogyatékossággal élőkről. Ezeket a tapasztalatokat pedig mindenképpen össze kell gyűjtenünk. Meg kell vizsgálnunk, hogy hol milyen mértékben valósul meg a fogyatékossággal élők esélyegyenlősége. Az esélyegyenlőség pedig mindenkire vonatkozik. És pedig az ENSZ egyezmények és az alapjogok kartája alapján. Arról is szó van, hogy hogyan élnek a strukturális alapokkal, illetve hogyan élnek vissza a strukturális alapokkal bizonyos tekintetben. Meg kell vizsgálnunk, nyomon kell követnünk a strukturális alapokat, hiszen eh, ebben a tekintetben hallottuk, hogy eh, hiányosságok vannak. Ezen kívül a regi bizottsághoz is fordulhatunk, hiszen a regi bizottság jelenleg azzal foglalkozik, hogy eh, hogyan valósul meg az új strukturális alapokról szóló rendelet. A Regi Bizottság képben van, abban a tekintetben is, hogy milyen ellenőrzési lehetőségek vannak. A bizottságtól is hallottuk, hogy támogatást kap a parlament ebben a tekintetben a bizottságtól, és a bizottság nyilatkozatai alapján pedig bizakodóak lehetünk. Ahogy itt a kollégák is kihangsúlyozta, nagyon fontos, hogy az antidiszkriminációs irányelv is minél hamarabb tető alá kerüljön. Ez pedig ismét az illetékes bizottság napirendjétől függ. Tehát szeretném megköszönni a kérelmezőnek, a kollégáknak és a bizottság képviselőinek a vitát, és ezzel lezárom. Egészen röviden szeretném még egyszer megismételni javaslatomat. Nagyon fontos az, amit mondott. Azonban nagyon lényeges az, hogy ne csak azokra az országokra korlátozzuk ezt a politikát, amelyek konkrétan szerepeltek a petícióban, hanem az egész Európai Unióban folytassunk ilyen politikát. Tehát most ne csak az legyen a téma, hogy most ebben a pár országban mi a helyzet, hanem mi a helyzet az összes 27 tagállamban. Szakbizottságként szerintem ez a feladatunk, hogy ezt tudatosítsuk. Elnézést. 28. De szeretném akkor kérni, hogy terjesszék ki a 28 tagállamra a megfigyelést. Rendben van, egyetértünk. Akkor kiterjesztjük ezt a politikát az összes európai tagállamra. Nagyon szépen köszönöm. Akkor áttérünk a 9-es pontra, és ez pedig a IT magyar állampolgár által benyújtott 0279 per 2012 számú petíció Magyarországon a rokkant személyek nyugdíjának reformjáról. A bizottság részéről Ilária Paszedúra kap szót. New legislation concerning the right of person with disability. Nagyon korlátozottak a lehetőséget. A a 278-as, 279 2078-as jogszabály vonatkozik csak rá. Ez foglalkozik a munka, lehetőség, munka lehetőségekkel is. A szabályozás a tagállamok hatáskörébe tartozik szintén a tagállamok joghatásával tartozik az ellátások összegét és felsősök időtartamát meghatározni. Sajnálja a bizottság, hogy ilyen a helyzet Magyarországon de nagyon korlátozott az EU jogkörre a szociális támogatás területén. Ezért a bizottság nem tud lényegében foglalkozni a petícióval. Köszönöm. La kollega Gönc. Gönc kollega. El, igen, működik. Most magyarul beszélnék a, a probléma valóban ez, hogy, a, hogy ez tagállami hatáskör, a szociális ellátások, illetve a nyugdíjrendszer kialakítása. Amiért ennek a petíciónak mégis létjogosultsága van, az az, ahogy ez a változás történt Magyarországon, tehát azok, akik rokkant nyugdíjat kaptak, tehát nyugdíj ellátás, azokkal a következő történt, December 20-án fogadott el egy törvényt az országgyűlés arról, hogy ezeket a nyugdíjakat megszüntetik és átalakítják szociális ellátássá, és ez következő év január 1-től lépett hatályba, azaz gyakorlatilag másfél hete volt az embereknek arra, hogy felkészüljenek erre akik elérték az öregségi korhatárt, nyugdíjkorhatárt, ők megkapják ugyanazt az összeget, ott nincsen probléma. Aki azonban 57 évnél fiatalabb, az ő esetükben eh, számtalan probléma van. Egyrésztről eh, az, hogy a korábbi nyugdíj, ami egy garanciát is jelentett, az kikerül eh, a, a körből és kikerül a kiszámítható biztosítás garanciális rendszeréből. Csökken az összege, az adózik ugyanis, e, és ezzel bizonytalanná is válik, hogyha az adójogszabályok változnak, akkor ezzel párhuzamosan további csökkenés is lehet e, ebben az összegben. Sérül az, hogy a szolgáltatás ellenszolgáltatás aránya meghatározott legyen, ugyanis járulékfizetés állt ezek mögött, az ellátások mögött, most szociális ellátássá válnak, ahol nincsen semmifajta arány a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás e, között felülvizsgálaton kell részt venniük, hogyha valaki nem vesz részt egy felülvizsgálaton, akkor elesik teljes egészében az ellátásról, ellátástól. Ami további problémát jelentett ezekben az ügyekben, az az, hogy, hogy, aki, hogy nincs jogorvoslati lehetőség, levélben értesítették az embereket arról, hogy a korábbi ellátásuk megszűnik és átminősül, tehát nem történtek határozatok, amivel szemben lehetett volna fellebezni bármiféle joghatósághoz, hanem egyszerűen csak értesítést kaptak az emberek erről. További járulékos ellátások szűntek meg ezzel, amik a nyugdíjhoz kötöttek, közgyógyellátás, utazási kedvezmények, egyebek. Korábban kereső tevékenységet folytathattak mellette, most egy keresett korlát is beépült ebbe a, a történetbe. És alapvetően az a probléma ezzel, a délutáni ügyben egyébként nagyon hasonló lesz a probléma, hogy a jogállamiság, jogbiztonság azt kívánja, hogy ne szűnhessen meg egy ellátás, ami garanciális elemeket tartalmaz, ne szűnhessen meg egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag felkészülési idő nélkül itt pedig ez történt. egyébként a, az európai bróság az egyik ügyben ahol a brók nyugdjazása kényszernyugdjazása kérdésében kellett döntsön ugyanezre az álláspontra helyezkedett ott is azonnali hatállyal vagy majdnem azonnali hatállyal változott meg a bróknak a nyugdjazási korhatára korábban seventy éves korukig dolgozhattak most el kellett menniük 62 évesen nyugdíjba, ott is az egyik kifogásolt tényező az éppen ez volt, hogy nem volt észszerű felkészülési ideje az embereknek, ez esetben a bíróknak, itt éppen a rokkantnyugdíjasoknak, arra, hogy az élet stratégiájukat annak megfelelően alakítsák, hogy kiesnek egy ellátásból teljes egészében, vagy pedig erősen csökken az ellátásnak a mértéke. Tehát a jogállamiság, a jogbiztonság szempontjából nagyon komoly sérelmek vannak ebben a történetben. Sokféle ellátás szűnik meg, nincsen fellebezési lehetőség, mert hogy nincsen határozat, azt gondolom, hogy Noha egyértelmű, hogy a tagállamnak joga van a nyugdíjrendszert, szociális ellátási rendszert meghatározni, ezekből a, ezek szemp, ezen szempontok alapján azonban ez súlyosan problémás, és azt hiszem, hogy itt nekünk nem csak nyugdíj szempontból, hanem jogbiztonsági szempontból, jogállamisági szempontból is néznünk kell ezt a kérdést. Eh, sajnos nincsenek itt azok, akik benyújtották a petíciót, tehát kénytelen voltam én összefoglalni, nyilván ők ezt el tudták volna mondani, és szívesen elmondták volna, nem tudtak eljönni. Martínez, Martínez. Martínez, Martínez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az éppen elhangzott petícióval kapcsolatban elmondható, az egyik leglényegesebb fáradozásunk Spanyolországban négy-öt évvel ezelőtt pont az volt, hogy az úgynevezett függő személyek emberekkel történő bánásmódot tárgyaltuk meg. Tehát itt bizonyos jogok, jogosultságok voltak a téma, nem nyugdíjak, de bizonyos jogosultságok a gondozásra szorult emberek számára. És pedig úgy, hogy emberi méltóságukban ne sérüljenek ezek a rokkant fogyatékossággal élő emberek. Tehát Spanyolországban nagyon fáradoztunk négy-öt évvel ezelőtt. És ez a törvény igazából a spanyol kormány politikájának egyik pillérévé vált. És természetesen a törvényt forrásokkal is el kellett látni. Ez egy nagyon fontos gesztus volt az országomban, amelyet tovább kellett volna fejlesztenünk. A előtte felszólaló hölgy is mondta, hogy a válságnak nem szabad érintenie azokat a az intézkedéseket, amelyeket eh, néhány tagállamban bevezettek ebben a tekintetben. Olyan csoportokat kell védenünk, amelyeket hagyományosan diszkrimináltak, kirekesztettek, vagy pedig eh, amelyekkel visszaéltek. És ez a gondozásra szoruló személyeket is érinti. Itt nem csak a gondozásra szoruló személyekre gondolok konkrétan, hanem más társadalmi csoportokra is. Tehát például olyanokra, amelyeket másfajta módon kell ellátásban részesíteni. Nagyon fontos ez a téma. Én tennék egy javaslatot, a javaslatom pedig az lenne, hogy tartsuk nyitva a petíciót. A bizottságnak pedig egy nagyon szigorú tanulmányt kellene elrendelnie, hogy megvizsgálják, hogy ez a helyzet konkrétan hogyan hat ki például a nyugdíjakra, a szolgáltatásokra, a különféle szolgáltatásokra. Tehát be kell azonosítani azt, hogy mi történik az európai szociális modellben. A bizottságnak mindenképpen el kellene rendelni egy tanulmányt, hogy megalapításra kerüljön, hogy bizonyos tagállamban van-e visszaesés az elmúlt három-négy év során, például a válság miatt el tudom képzelni, hogy nincsen olyan ország, ahol ne lenne valamilyen visszaesés, hiszen a válság általában ezeket a szociális területeket érinti a legdurvább módon. Itt a különféle ellátási rendszerek szenvednek, azok a rendszerek, amelyek az állam által kerültek létrehozásra. Tehát a szociális ellátó rendszereket építik le elsősorban, amennyiben válság van. Elnök asszony, a javaslatom az lenne, hogy a bizottság megszíveli ezt a problémát, és természetesen nyitva marad a petíció. Nagyon fontos az, hogy létrejöjjön az a tanulmány, amelyet az előbb javasoltam. Tehát a bizottságnak meg kell vizsgálni, hogy milyen kihatása van a válságnak erre a konkrét területre. Ez pedig alapvető fontosságú lenne. Annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy mi történik az Európai Unióban. Bagó úr? Köszönöm a szót, elnök asszony. Hát Martínez Martínez úrnak az alapelveivel azzal, és a véleményével azzal egyetértek, hogy eh, ez egy nagyon fontos kérdés, és így kell hozzáállni. Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy eh, a magyar viszonyokról eh, semmiféle információval nem bír, az volt az érzésem, hogy nincsen háttérinformációja a magyar viszonyokról, hiszen nem tudom megítélni a konkrét petícióner, a petíciót beadó személynek az élethelyzetét, de azt tudom, hogy biztos nem az a megoldás, hogy az adófizetőknek a pénzén egy újabb tanulmány készüljön, akár a magyarországi viszonyokra, akár másról ugyanis bár miniszterasszony összefoglalta a magyar jogszabályi változásokat, azt azonban nem tette hozzá, hogy az elmúlt 15 évben vagy 20 évben Magyarországon egy komplet iparág alakult ki abban a tekintetben, hogy tulajdonképpen csalással hogyan lehet rokkantsághoz jutni, hogyan tudják az emberek úgymond leszázalékoltatni magukat. És egy nagyon-nagyon nagy társadalmi igény alakult ki arra, hogy ezeket a viszonyokat, azt a társadalmi igazságtalanságot, hogy nagyon-nagyon sokan 30-40-50 évesen elmentek rokkantnyugdíjba, és mellette akár félhivatalosan, akár pedig feketén foglalkoztak tovább, és ezáltal versenyelőnyhöz vagy, vagy talált pénzhez, gazdasági előnyhöz jutottak, ezeket a magyar kormány vizsgálja meg. És orvosokkal, szakértőkkel, szakértői bizottságokkal, még egyszer mondom, egy, egy nagyon torz társadalmi statisztika alakult ki, és 2010-re az Európai Unióban Magyarországon volt messze a legnagyobb a rokkan nyugdíjasoknak a száma, arra tekintettel, hogy a korfában egyébként a életkorra tekintve mondjuk hány rokkanyugdíjas volt 30-asok között, a 40-esek között, 50-esek között, stb. stb. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy ez jogállamisági vagy jogbiztonsági kérdés, Eh, hiszen eh, egyrészt Magyarországon a demokratikus keretek és a demokratikus intézmények állnak, másrészt, eh, ahogy elhangzott, az Európai Bíróságra tartozik, és az Európai Bíróság előtt egyébként az adott konkrét ügyek már elbírálásra is kerültek pro és kontra. Tehát nem tartom azt, hogy a, a petíciós bizottságnak, vagy akár az egyes képviselőknek lenne az a hatáskör, hogy a magyar viszonyokat így megítéljék. Különös tekintettel arra is, ezt eh, már nem politikusként, hanem jogászként szeretném mondani, hogy eh, az uniós jog nem korlátozza ugye a tagállamoknak a, a szociális biztonsági rendszerek kialakítására vonatkozó hatáskörét, és a, az uniós szintű harmonizáció hiányában az egyes tagállamok jogszabályai eh, határozzák meg a szociális eh, biztonsági ellátások nyújtásának a feltételeit, valamint eh, ezen ellátásoknak az összegszerűségét és a folyosításnak az időtartamát. Következésképpen a, a, a szociális biztonság területén az Európai Unió hatásköre rendkívül korlátozott, így a juttatásokkal és különös tekintettel a rokkan nyugdíjak összegével kapcsolatos rendelkezésekre vonatkozó hatáskörrel teljesen egyértelmű, hogy ezt a petíciót le kell, hogy zárja a petíciós bizottság, mert nem tartozik a hatáskörébe. Az adott ügyekkel az Európai Bírósághoz lehet fordulni, illetve a nemzeti intézményekben lehet jogérvényesítést keretni, akkor, hogyha a konkrét petíciót beadójának tényleg jogi problémája van, de nem a petíciós bizottságban. Köszönöm. Gönc asszony egy percre. Kevesebb is, mint egy perc. Csak magyar kollégámnak hadd mondjam, hogy ez az egyik, ami történik Magyarországon, hogy hogy azok a csoportok, amelyek szociálisan kiszolgáltatott és nehéz helyzetben vannak, ők folyamatosan megkapják az emberi méltóságokat és sértő minősítéseket. A kollégám is azt mondta, hogy sokan csalók én nem azt mondom, hogy nincs ilyen, viszont azt gondolom, hogy egy hatalmas társadalmi csoportot, akik fogyatékossággal élnek, szociálisan kiszolgáltatottak, így minősíteni, ez nagyon közel áll ahhoz, ami most Magyarországon történik, ahol éppen most foglalta alkotmányba a kormány, illetőleg a kormánypárt azt, hogy a hajléktalanságot is akár kriminalizálni lehet. Egy újabb társadalmi csoport, amelynek az emberi méltóságát ilyen módon lehet megsérteni, ez történik sorozatban. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog, mint ahogy az is veszélyes, hogy egy szerzett jogot megvonni, illetve mindaz, amit korábban említettem. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy most a vita során nagyon sok mindent hallottunk a jelenlegi helyzetről, és ezt a petíciót szerintem ne zárjuk le, hiszen az állampolgárokkal szemben érzett kötelességünk is azt parancsolja, hogy forduljunk a bizottsághoz, az alapján, amit Martínez úr mondott. Hiszen meg kell vizsgálni, hogy milyen kihatással vannak az adott intézkedések az érintettekre. Hiszen itt azt látjuk, hogy a tagállamok bizonyos garanciákat is vállalnak az állampolgárok nyugdíjának a tekintetében. Tehát a tagállamok elkötelezték magukat, hogy kifizetik a nyugdíjakat. És szerintem a bizottságnak ezt meg kell vizsgálnia. Hiszen a bizottság ezért felelős. A saját hazámban, Olaszországban is történtek reformok a nyugdíjrendszerben, olyan jogszabályokat fogadtak el, amelynek katasztrofális következményei lettek. Olaszországban is egyszerűen nagyon sokan nem kaptak nyugdíjt egy törvénymódosítás miatt. És az Európai Bizottság nyomást gyakorolt Olaszországra. Egyszerűen vannak kötelességeink az állampolgárokkal szemben, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva. Nagyon jó lenne, hogyha a bizottság alaposan megvizsgálná az esetet, alaposan megvizsgálná ezeket a kérdéseket. Tehát a petíciót nyitva tartjuk. Most akkor áttérek a következő petícióra. Ez pedig a tízes Lorenzo Torto, olasz állampolgár által benyújtott, 1273 pedig 2010 számú petíció a fogyatékossággal élők munkavállalásához való jogáról. Most a kérelmező 5 percre megkapja a szót. Köszönöm szépen, hogy megkapom ezt a lehetőséget. Minnyájuknál érzem azt a készséget, hogy hajlandók a petíciómmal foglalkozni. Itt személyesen szerényen szeretném előadni, hogy miről is van szó a petícióm esetében. Szerintem a fogyatékossággal élők Európa számára is nagyon nagy tartalékot jelentenek, hiszen tudjuk, hogy az embereknek mennyire nehéz a helyzetük, akik fogyatékossággal élnek. Nagyon nehéz azoknak a helyzete, akik a fogyatékossággal élnek. Tehát eh, a fogyatékossággal élők nem akadályozzák a munkaerőpiacot. A fogyatékossággal élők tartalékot jelentenek a munkaerőpiac számára. Nagyon sok olyan munkáltató van, amely nem alkalmaz fogyatékossággal élőket. Olaszországban például van egy törté, törvény, a 68 per 2009-es, amely kötelezi a munkáltatókat arra, hogy fogyatékossággal élőket is alkalmazzanak. A válság alatt egy nehézségekkel küzdő vállalat azonban eh, megfelszabadul, megszabadul ettől az előírástól. És eh, a törvény ellenére vannak olyan vállalatok, amelyek nem akarnak embereket, eh, fogyatékos áll élő embereket foglalkoztatni egy nevetséges büntetést fizetnek, azonban mégis ragaszkodnak politikájukhoz. Olaszországban 750 ezer olyan személy van, amely fogyatékossággal él, és akik szerepelnek a munkaközvetítők listáján. Vannak statisztikai adataink is, és az adatok értelmében ezen személyek 80%-a munkát keres, ám nem talál. Ezen kívül úgy véli az ENSZ is, hogy a fogyatékossággal élők 50-70 százaléka nem kap munkát. Természetesen arról van szó, azokról van szó, akik munkát keresnek. Egy munkanélkülinek általában nagyon nehéz a helyzete, de hogyha a munkanélküli még fogyatékossággal is él, akkor ez szinte elviselhetetlen. A Lisszaboni stratégiában is szó van arról, hogy a fogyatékossággal élők foglalkoztatását is növelni kell annak érdekében, hogy az integrációjuk sikeres legyen. Nagyon fontos, hogy a fogyatékossággal élők minden tekintetben betagozódjanak a társadalmakban. Azonban a munkanélküliek, amelyek fogyatékossággal élnek, sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint a nem fogyatékossággal élő munkanélküliek. Itt említettem már, hogy vannak előírások, vannak jogszabályok, amelyeket a munkáltatóknak be kellene tartaniuk, és amelyek azt szorgalmazzák, hogy a fogyatékossággal élők is munkahoz jussanak, és fejlődhessenek szakmailag is. Olaszországban, mint említettem, nagyon eltér az elmélet és a gyakorlat. A bizottság 2011 áprilisában Olaszország ellen szerződés szegési eljárást kezdeményezett az Európai Bíróságnál, hiszen az volt a véleménye, hogy Olaszország nem ültette át az irányelvet megfelelő módon a nemzeti jogba. Olaszország azzal válaszolt, hogy nincs annyi potenciális munkahely, ahol a fogyatékossággal élőket foglalkoztatni tudnák. Olaszország eh, ebben az esetben eh, felelős azért, hogy az európai irányelvet átültesse a honi jogba. Szeretném eh, még egyszer aláhúzni az adatok értelmében, hogy minnyájunknak kötelessége, és nem csak intézményes kötelezettsége, hanem erkölcsi kötelessége is, hogy a fogyatékossággal élő emberek jogait tiszteletben tartsa. A fogyatékossággal élők és családaik naponta harcolnak az igazságtalanság ellen. Hiszen eh, nagyon nagy szenvedést jelent például itt kerekes székben ülni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bizottság nevében Ilária Bracedúrának adom, hát ismét a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A petíció érdekében olaszul fogok szólni. Az idézett irányelv általános keretet nyújt a diszkrimináció elleni harcban és pedig, hogy a fogyatékossággal élőknek munkát kell adni. Nagyon fontos az, hogy integráljuk a fogyatékossággal élőket a munkavilágába. Az ötös cikk felszólítja a munkáltatókat, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosítsanak, annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők is dolgozhassanak, illetve szakmailag tovább fejleszthessék képességeiket. A bizottság eh, Olaszország esetében ellenőrizte a helyzetet, és ennek eredményeképpen szerződés szegés eljárást kezdeményezett az Európai Bizottságnál. A bizottság eh, úgy véli, hogy eh, Olaszország ezt az ötös cikket nem ültette át korrekt módon saját honi jogrendjébe. 2011. áprilisában került az ügy az Európai Bíróság elé, az eljárás még folyamatban van. Olaszországnak is be kell tartania az európai jogszabályokat, és tiszteletben kell tartania azt a kötelezettségét is, hogy átültesse hazai jogrendjébe az irányelvet. Az irányelv lehetővé teszi azt, hogy a tagállam bizonyos téren különleges intézkedéseket hozzon, hogy kiegyenlítse azokat a hátrányokat, amelyek összefügghetnek a kötelezettséggel. Ezek az úgynevezett pozitív kötelezettséget. Ebben a tekintetben eh, a tagállam lehetősége abban mutatkozik meg, hogy az egyenlőtlenségeket leépítheti saját jogszabályokkal. És azt is megemlíteném, hogy a fogyatékossággal élők helyzetének jogi szabályozása tagállami felelősség, ám európai irányelvek alapján ismerjük azokat a nehézségeket, amelyekkel a fogyatékossággal élők szembesülnek Olaszországban, azonban mégiscsak megismételném, hogy a tagállami kötelezettségről van szó. Szeretne valaki hozzászólni? Martinez úr. Köszönöm, elnök asszony. Gondolom megértik, és feltételezem, hogy minnyájunkkal megtörténik. Büszkék vagyunk arra, hogy a szolidaritásért küzdünk. Ez nagyon fontos. Másként nem lehet reagálni. Csak úgy, hogy teljes melbedobással küzdünk ezen ügyekért. Van mégis valami, ami meglep ebben a kérdésben. Egy ennyire egyértelmű kérdésben, az Európai Unió bírósága két évet vesz igénybe, mielőtt ítélkezne. Mit tehetünk mi a bizottság részéről? Én azt gondolom, hogy ez így elfogadhatatlan, ez így tűrhetetlen. Nem szabad, nem szükséges, hogy itt évekig ö, vizsgálódjon a bíróság. Ahogy a petíció benyújtója is mondta, Olaszország nem felel meg egy kompromisszumnak, amelyet ezen a területen kialakítottak és vállaltak. Tehát az olasz hatóságokhoz való forduláson túlmenően azt gondolom, hogy az elnökasszonynak írnia kellene az olasz hatóságoknak, hogy kifejezze, hogy mennyire meglep és mennyire megdöbbent minket hogy mennyi időbe telt, hogy a bíróság egy ügyben ítélkezzen. És még valamit szeretnék elmondani. Az Európai Parlamenten belül jó lenne, hogyha a kolléga is tudná, hogy a parlament a fogyatékkal élő polgárok felé tett kompromisszumának megfelelően jár el. Nap mint nap találkozunk fogyatékkal élő személyekkel, és hogyha megkérdezzük tőlük, hogy a saját munkájuk hogyan működik, akkor egyértelmű, hogy számukra ez nagyon is örömteljes, hogy dolgozhatnak. És az Európai Parlament és minden európai képviselő nem biztos, hogy tud erről, de akik tudnak erről, akiknek a közeli ö, családtagjaik vagy barátaik között vannak fogyatékkal élők, nagyon jól tudják, hogy milyen fontos a mi munkánk az ő számukra. És örülünk annak, hogy nem hibáztunk ezen ö, szabványok végrehajtásában. Nem valamilyen karitatív ügyről van szó, itt arról van szó, hogy munkát adunk olyan személyeknek, akik ezt elvégzik, mégpedig hihetetlen erőfeszítésekkel és hihetetlen jó minőségben. Tehát elnök asszony, ezért jogosnak tartanám, hogy a bírósághoz forduljunk, és kérjük azt, hogy gyorsabban ö, ítélkezzen ezen ügyekben, hiszen ez rendkívül fontos kérdés. Jár úr! Köszönöm szépen! Én is szeretném, hogy Ami a szabálysértési eljárást illeti, nos, a tagállam valóban nem alkalmazza ezt az irányelvet. Hogyha a szövegtartalmát megnézzük, az kimondja, hogy feladatuk, hogy a fogyatékkal élők hozzáférhessenek a munkahelyekhez. Nos, az olasz hatóságok nem alkalmazzák ezt az irányelvet, és pontosan ez az, ami miatt a petíció benyújtója hozzánk fordult. Tehát úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak kötelességük, hogy az irányelv ötös cikkét végrehajtsák, alkalmazzák. Tehát kialakítsák az intézkedéseket, hogy a fogyatékkal élők hozzáférhessenek a munkahelyükhöz, és végezhessék a munkájukat. Tehát itt a jogszabályok szintjén van egyfajta hiányosság, ezért azt javaslom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót most első körben, és hogy a bizottság csatla, kérje fel Olaszországot, hogy ültesse át az irányelvet. Köszönöm. Dalla parola al firmatario per un minuto per la Most hogy megadom a szót az aláíróknak egy perc erejéig. Köszönöm szépen azok, akik szenvednek, mint én, akik csendben szenvednek, mert nem is tudják kifejezni magukat szembe velem, akinek az a nagy lehetősége adatot, hogy eljöjjek önök közé. És beszélek erről a bozasztó valóságról. Szeretném, hogyha szavam hozzá segítene ahhoz, hogy sok ember, sok magára maradt család kifejezhesse magát. A tagállamtól hiába kértük, hogy lépjen. Évek óta az állam habozik. Nem rólam van szó, csak egy személy vagyok, hanem nagyon sok fogyatékos van, aki az önök segítségére szorul. Önök megváltoztathatják a helyzetet. Az idő tirannus azzal szembe, aki szenved. Nincs időnk várni, az igazság szolgáltatás lassan működik, és amikor lassan működik, a leggyengébbek számára az igazságtalanság ugyanúgy tudják, mint én. Ez olyan, mintha azt mondanák egy nyomatéko, egy fogyatékosnak, nem csak a betegség miatt ítélünk el, hanem azért is, mert nem tudtunk jobb életet biztosítani neked. Én a szerény életemmel remélem, hogy valami jót tettem, és ezért szeretném elkérni önöktől, hogy legyenek őrzői, továbbadói ezeknek a szavaknak. A történelem kis gesztusok révén változik. Önöknek hatalmába van megértetni ezekkel a személyekkel, a tagállamokkal, hogy lépni kell. Meg kell mondani nekik, ezt kell tenned. Mint egy családapa, aki azt mondja a gyermekének, hogy rosszul viselkedsz, térj vissza helyes útra, tedd a dolgod. Hallgass apádra. Nagy család vagyunk. Európa mindannyiunk számára nagy család ez kell eh, megkülönböztessen mástól. Minden körülmények között a parlament legyen azok háza, akik szenvednek. Nem csak rólam van szó, hanem azokra, akik szenvednek. Köszönöm eh, szívem mélyéből mindenkinek, hogy lehetőséget kaptam önök előtt szólni. Csodálatos ajándék, először járok Brüsszelben, és elégedett vagyok önökkel. Köszönöm szépen önöknek. Elnök, köszönöm szépen. Én is köszönöm a hozzászólását. Olaszként szeretném elmondani, hogy mennyire bánt országunk hozzáállása. Jól ismerem a helyzetet, olasz képviselő is voltam, elfogadhatatlan a helyzet, nem tudtam hogy az Európai Bizottság ezt a helyzetet már ellenőrizte 2006-ban, és szabálysértési eljárás indított országunk ellen az irány elv be nem tartása miatt. Most az a kérdés, hogyan lehetséges, hogy 2006-ban nyitott szabálysértés eljárás fel legyen függesztve, akkor mi a jó a bizottság, az Európai Unió fellépése. Eredmény kell, ahogy mondta, az idő ilyen helyzetekben rendkívül fontos, döntő elem. Ezért, mint ahogy ezt javasolták a kollégák, írunk az Európai Bíróságnak, és kérjük, hogy gyorsítsa meg az eljárást. Kérjük a bizottságtól is, hogy gyorsítson a munkáján. Kérjük, hogy ezt tegye meg minden esetben, Eh, hogyha az állam teljes nyugalomban megsértheti a jogokat, akkor nincs értelme fenyegetni. A nyitott szabálysértési eljárás azt jelenti, hogy láttuk, mulasztás történt. Ez általános szabályként ö, eh, így kell legyen. Most pedig ezt a napirendi pontot lezárom, és áttérek a Macmillan Scott úr jelentésére. E, ez a bizottság e, tevékenységéről e, szól. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy éves jelentésről van szó, a Petíció Bizottság 2012 évi tevékenységeiről. Ez a szakbizottság nagyon fontos, platformot biztosít a, az állampolgároknak, ahogy ez ma délelőtt is történt, lehetővé teszi az EU szabályok alkalmazásának ellenőrzését, együttműködést a parlament, a tanács, a bizottság, a társadalom és az állampolgárok között a tervezet a fő kérdésekre koncentrál. Nagy szerencsém van, mert a szakbizottság mögött gazdag év áll. Néhány pontra térnék ki informális munkacsoport jött létre a spanyolországi tulajdonokkal kapcsolatban. Az első petíciókkal magam foglalkozom, Spanyolország, Portugália. 88-as jelentés született erről. Holnap Spanyolországban kezdődik egy látogatás, ma megkapják a titkárságtól az ezzel kapcsolatos dossziét a kollégák. Európai polgári kezdeményezés lehetősége született meg tavaly. Az éves jelentés Csiszeszer kollégám írta az előző időszakban egy petty vélemény a Libe számára. Valian kolléga volt a szerző, felhívta a diszkrimináció elleni küzdelemre küzdelem fontosságát az elnök asszony vezetett egy másik munkát, David Martin volt az előadó az aktával kapcsolatban. Az akta az olop szabadság jogokat veszélyezte, veszélyeztette. A Peti az akta ellen erőteljesen felépett, és ezért a parlament ezt nem szavazta meg. Disz mi diszkriminatív eljárásra sikerült felfigyelni vannak gyermekjoggal kapcsolatos függőben lévő kérdések, ez is kell szerepeljen a jelentésükben. Az állampolgársággal kapcsolatos kérdések és központi kérdések. Úgy döntöttünk, hogy a 2013-as év az állampolgárság éve lesz. Elfogadtunk ezzel kapcsolatos jelentést. Megnéztük, hogy a gazdasági válság milyen kihatással van erre. Természetesen a környezet is fontos téma, valamint a hulladék feldolgozás. A toxikus kibocsátásokat is vizsgáltuk. Jogsorban például az én választási körzetemben. Ö, remélhetőleg április 24-én jelentés tervezetet tudok benyújtani ezzel kapcsolatban. Májusban lesz az előter, módosítók előterjesztésének határideje, és a szavazás júniusban lesz. Várom a kommentárjaikat ezzel kapcsolatban. Az egyik Szeretném az elnök asszonynak köszönetmet kifejezni, amiért fellépett Schulz parlamenti elnöknél. az AFKO is folytatott vitát ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Végezetül szeretnék a szakbizottság alkalmazottainak köszönetet mondani. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Macmillan Scott kollégának. Most uh, a kolléga kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon uh, nagyra tartom Macmillan Scott munkáját, amit végzett. Összefoglalta a 2012-ös petíciókat. A legfontosabbnak tán a petíciókat tarthatjuk, azonban van egy kérdés, lehet, hogy tévedek. De én úgy tudom, hogy elfogadtunk egy jelentést is, és pedig 2012-ben egy utazásról és ez is alapvető jogokra vonatkozik, és pedig olyan jogokra, amely a családi életre vonatkoznak, és a nyelvhasználatra. Tehát olyan esetek voltak, hogy például Németországban vállás miatt rossz helyzetbe került gyermekek nem használhattak bizonyos helyzetben bizonyos nyelveket. Tehát ha valaki nem használhatja a nyelvét, akkor ez is egyfajta negatív kirekesztés, és ezzel is foglalkozik a karta. Örülnék, hogyha ez a probléma nem zárulna le, hiszen foglalkoz, illetve a probléma lezárulna, de foglalkoznunk kell vele, hiszen még nem találtunk megoldást. Gárszat kolléga? Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Macmillan Scott kollégának, hiszen eh, nagyon fontos munkát végzett, és eh, nagyon jó, hogy itt most eh, felsorásra kerültek a petíciók a tavaly évből. A felsorásból is látszik, hogy mennyire fontos a petíciós bizottság és a petíciós bizottságban végzett munka. Hiszen így szembesültünk azzal a felelősséggel is, hogy itt van az utolsó fóruma annak, hogy védjük az európai polgárok jogait. Az európai polgároknak joga van petíciót benyújtani a parlamenthez, és szerintem ez az Európai Parlament egyik legfontosabb feladata. 2012 nagyon fontos év volt az európai polgárok számára, és a 2013-as is nagyon lényeges év lesz. Hogyha belegondolunk, hogy a feladatunk elsősorban az, hogy a polgárok érdekeit védjük, akkor értjük csak meg igazából, hogy mennyire lényeges ennek a szakbizottságnak a munkája. Az európai polgári kezdeményezés az egyik kulcs eleme az alapdemokráciának, és ez pedig lassan igazi eszközé fejlődik ki, hiszen a polgárok ezzel a lehetőséggel befolyásolhatják az Európai Unió döntéshozását. A 2012-es jelentésben tényleg láttunk konkrét eredményeket, és pedig a gazdasági válság ellenére sikerült ezeket az eredményeket elérnünk. A válságnak nagyon erős kihatása volt minden polgár életére. Ilyen körülmények között hangsúlyozunk kell, hogy nagyon fontos az, hogy a polgárok érezzék, hogy élhetnek jogaikkal. Tavaly nagyon sokat beszéltünk a társadalom legsebezhetőbb rétegeire gyakorolt negatív hatásokról. Ez a szakbizottság, a petíciós bizottság kulcs szerepet játszik abban, hogy ne sérüljenek az európai polgárok jogai, hogy szabadon kifejtessék véleményüket. És nagyon fontos itt az akta szerepe is. A 2012-es eszmecserék elsősorban a válság hatásaira koncentráltak. Itt, hogyha kiemelnék néhány témát, akkor említeném például Spanyolországban a Franco rezsim áldozatait, illetve az áldozatokról folytatott vitát. Nagyon fontos az, hogy megfelelő dokumentáció legyen erről. A vita még mindig nyitott, hiszen a Franco rezsim alatt gyermekeket raboltak el családjaiktól, és más családoknál helyezték el őket, anélkül, hogy az eredeti szüleik tudtak volna erről. Beszéltünk a közegészségügyről, beszéltünk a környezetvédelemről. Ezek a témák ebben az évben is nagyon fontosak maradnak. Hiszen a szakbizottságunk az, amely ezen a téren képes valamit elérni. Ha további témákat említenék, akkor megemlíteném itt a génmanipulált élelmiszereket, a GMO-t, a biotechnológiát, és számos egyéb témát. De most lassan mondanom végére érek. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy érzékenyek maradjunk a polgárok gondjai felé. Megemlítenem például a víz kérdését, hiszen a víz minnyájunk közös kincse. Nagyon fontos az, hogy a vízgazdálkodás korrekt legyen. Ez a téma 2013-ban és később is nagyon lényeges lesz. Köszönöm szépen! Folytatjuk a, a munkánkat. Beszeszko asszony kért szót. Köszönöm. Örülök, hogy árnyék előadója vagyok a néppárt részéről az előbb hallott jelentésnek, tehát a 2012-ös jelentésnek. Ez a jelentés bemutatja, hogy megfelelően képviseljük őket európai szinten. Az összes petíció, amelyet elküldtek hozzánk, komoly meggondolások tárgyává vált. Lényeges az, hogy a polgárok megfelelő információkat kapjanak a munkánkról is, és hogy tudják, hogy számíthatnak ránk. Azonban az Euróbarométer elég gyakran azt mutatja, hogy a polgárok nem tudják, hogy megvan nekik ez a lehetőségük. Igazából a megkérdezett európai polgároknak csak 25%-a tud erről a lehetőségről, hogy hozzáfordulhat. Az európai polgárok nem gyakran küldenek hozzánk jelentéseket, mert nem ismerik ezt a lehetőséget. Még nem központosította a petíciók benyújtásának lehetősége. A petíciók közül nem mindegyik volt benyújtható. Igazából csodálkozom, hogy hogyan tudjuk ezt megvitatni amíg 600 petíciót nem engedtek még a bizottságunk elé. Úgy tűnik, hogy 2012-ben a legtöbb petíció alapvető jogokra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejtenünk a romák kirekesztését sem. Hiszen a romák az egész Európai Unióban nehézségekkel szembesülnek. Már két év telt el a roma stratégia beindítása óta. 2012-ben eh, pedig eh, ez is foglalkoztatott minket. Most a általános statisztikák helyett szerintem a tavalyi év legfontosabb eredményeiről is beszélnünk kell. 2012-ben szó volt a palagázról is. A palagáz kérdése pedig nagyon élénk vitát generált a szakbizottságunkban. A Peti Bizottság 2012-es aktivitása nagyon sokrétű volt. Októberben például tényfeltáró úton jártunk Olaszországban. Ez a látogatás lehetőséget nyújtott mindenkinek, hogy eldöntse, hogy hogyan ítélje meg Láció és Kampánia helyzetét, a két tartomány, amelyet felkerestünk. Egy további fontos aspektus pedig az, hogy április 1-én lépett életbe az európai polgári kezdeményezés. Ez az Európai Unióban a demokrácia megerősítését szolgálja, hiszen az európai polgárok így közvetlenül is befolyásolhatják a jogalkotást. A jelentésben kiemelésre került szakbizottságunk és az Európai Ombudsman kiváló együttműködése. Ezek a leglényegesebb szempontok, amelyeket én említettem volna. Remélem, hogy jó lesz az együttműködés a jövőben is, Macmillan Scott úrral és a többi árnyék előadóval is. Hogyha a többi árnyék előadónak van még javaslata, hogy mit vegyünk fel a jelentésbe, akkor nagy örömmel fogadom. A módosítókat május másodikáig lehet benyújtani. Köszönöm. I will go to Macmillan Scott again. Thank you. Megmilyen Scott ismét megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Danoka kolléga megjegyzéseit figyelmesen feljegyeztem, és mivel mondtam, 84 óta foglalkozom ezzel a kérdéssel a választókerületemben, és azt gondolom, hogy a szakbizottságunk munkája a gyermekjog területén, mert ez egyben a szülők jogát is jelenti, rendkívül fontos és kézzelfogható. A múlt héten például az apák képviseletében dolgozó szervezettel találkoztam, úgyhogy biztosíthatom önöket, hogy megfelelően kitérünk majd ezen kérdésekre is. Itt nem a jelentéssel foglalkozunk, hanem a tevékenységgel és ahogy a kolléga kiemelti, rendkívül fontos a gazdasági válság következményeivel foglalkozni, és a különböző meghallgatásokkal, amelyeket szerveztünk, de ettől függetlenül a petíció benyújtói 2012-ben nagyon sok kérdésre rámutattak, amelyek ezen területtel foglalkoznak, és fontos szerepet fog ez kapni. És nagyon örülök annak, hogy Bezescu asszony az árnyék jelentéstevő a néppárt részéről, és szorosan együttműködök majd vele is, és a többi shadow is jogosan rámutatott, hogy milyen fontos, hogy a jelentés a legfontosabb eseményeket és tevékenységeket tükrözze 2012-ből. Tudom, hogy tavaly nehézségek voltak, hogy e, kiegyensúlyozott jelentést fogadjunk el az egyes irányok között. Én 27 éves tapasztalattal bírok az Európai Parlamentben, ezt tudom felkínálni, és azt, hogy nyitottan állok ezen kérdésekhez. Ettől függetlenül a jelentésnek tükröznie kell azt a tényt, hogy a szakbizottság komoly eredményeket ért el, és ez lesz az utolsó jelentés a 2014-es választások előtt, ezért is kell, hogy tükrözze a szakbizottság egyes tagjainak az erőfeszítéseit, hiszen ez az, amiről a választások szólnak. Remélem tehát, hogy nagyon pontosan az egyénekre is rá tudunk mutatni, akik a szakbizottságon belül a munkát végezték, és hogy ezzel mit tudtak javítani a helyzeten. Ezek lennének a megjegyzéseim. Köszönöm. A javaslatait figyelembe fogjuk venni, és a kollégák javaslatait is. Nos, akkor a délutáni ülést most lezárom. Pár perces szünetet javaslok, mielőtt a koordinátorok ülésével folytatnánk. Köszönöm.